good afternoon, bon après-midi à vous tous. Mindenkinek jó napot kívánok. Köszönöm, köszönöm szépen Moedás biztos úrnak, hogy itt van velünk. Együtt rendeztük meg ezt az eseményt az, Erla, az Európai Parlamentben, hogy 2700 résztvevővel megvitassuk a kutatás és az innováció jövőjét Európában. Szemben a tudományos élettel szemben álló kihívásokkal, illetve a globalizáció által jelentett kihívásokkal. Európa avantgárd a kutatás és az innováció területén, legalábbis ez volt, azonban ma Kína és más ázsiai országok kezdenek ennek a területnek a főszereplőivé válni. Reagálnunk kell, hogy megpróbáljuk megvédeni az európai gazdaságot és az identitásunkat, hogy megvédjük a munkát Európában. Ahogy ezt a plenáros ülésen is mondtam, az Európai Parlament elkötelezett a programok, kutatási és innovációs programok megerősítése iránt. E hónap 14-én a plenáris ülésen elfogadtuk a költségvetés tervezetet, és ezzel erős jelzést küldtünk az Európai Bizottság és a tagállamok felé. Ami a kutatást illeti, az Európai Parlament meggyőződése, hogy a Horizont Európa program, ami a régi Horizont 2020 kutatási keretprogram utódja, Nagyon fontos, hogy 120 millió eurós finanszírozást kapjon, ez 20-szal több, mint amit az Európai Bizottság javasolt, és 40-nel több, mint az jelenlegi finanszírozási keret a Horizont 2020-ban november 21-én az ITRE szakbizottság, az Európai Parlament Ipari Szakbizottsága óriási többséggel elfogadta a Horizont Európa programmal kapcsolatos jelentésünket, és egy sor módosítást javasolt. Az Európai Bizottság bevezette a kis és középvállalkozások számára létrehozott eszközt. Ez az ipari kihívásokkal való kesztyűfelvételnek felvételnek az egyik eszköze. A mezőgazdasági problémák mellett a biztonság területe volt még nagyon fontos, és a finanszírozás nagyon fontos, hogy a kutatás és innováció területén létező területi szakadékot át tudja hidalni a politikai stratégiánkban fontos szerepet kell, hogy vállaljon ez a terület, az egész rendszert versenyképesebbé kell tenni, és ezzel tudjuk az európai élet minőségét is javítani, támogatni. Ahogy az imént mondtam, itt politikai választásról van szó, nem technikai jellegű kérdésről. Vagy gazdasági, vagy pénzügyi feladatról. Meggyőződésünk, hogy az innováció és a kutatás alapvető fontosságúak az egész Európai Unió számára, és prioritást kell, hogy képezzenek, hiszen rengeteg példa is mutatja, amiket ma bemutattunk, vagy be fogunk mutatni, hogy a kutatásnak a minősége milyen magas szintű, és ezzel meg tudjuk erősíteni Európai Uniónkat. Most még egyszer köszönetet szeretnék mondani majd az biztos úrnak. Köszönöm az elkötelezettségét és a szervező munkáját, átadom neki a szót. Very much. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament elnöke foglalkozik ilyen magas szinten a kutatással és az innovációval már régóta ismerem Tajáni urat, még abból az időből, amikor biztos volt, és most a parlament elnökeként is mindig gondol arra, hogyha több munkahelyet szeretnék, akkor be kell fektetni a kutatásba és az innovációba. Ez nagyon fontos politikai jelzés. Általában Európában, amikor utazgatok, elmondom az államfőknek, kormányfőknek, hogy mennyire fontos a kutatás és az innováció, és örülnék annak, ha még többet beszélnék ennek a kormányfők erről, hiszen láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a kérdés. A két dolog van ebben a konferenciában, ami fontos. Az egyik az állampolgárokkal való kapcsolat. Hogyan tudjuk az állampolgárokat összekötni a kutatással, a tudományjal? Ha nem értik az emberek azt, hogy mit csinálunk itt, akkor nem akarnak előre haladni hiszen azt kérdezik, hogy hova megy az én pénzem, és ezért kell elmondani nekik az egész történetet. Ez nem csak nekünk ö, fontos, hanem a kutatóknak is el kell mondaniuk ö, ezt. El kell jobban magyaráznunk tehát ezt a kérdést. A második dolog az innováció. Tajani elnök úr számára is fontos ez, hogyan lehet az újításokat termékekké átalakítani. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és örülök annak, hogy Tajani úr támogatta ezt az ötletet, és ilyen magas szinten kezeli. Köszönöm szépen, valakinek van-e kérdése, tessék. Kérem, mutatkozzon be. Tabász még vagyok, olaszul beszélek ez az a nyelv, ami számomra a legegyszerűbb. Az Európai Bizottságban erősítették a részvételt a Horizontban, Horizon programban, azon országok számára is, amik itt nem EU tagállamok. Nem Svájc ellen szólok, de milyen jövője eh, lesz az olyan országnak, mint az Egyesült Királyság, amelyek nagyon fontos kutatóközpontok, de a Brexit eh, után már ők is az Európai Unión kívül lesznek. Hogyan tudnak majd részt venni az európai eh, kutatásokban? Válasz. Úgy gondolom, hogy az egyik politikai irány, amit mindig is szerettünk volna a javaslatban, az az volt, hogy az egész programnak az egész világra nyitva kell állnia, nyitva kell lennünk ezen társulások előtt. Tehát nem csak országcsoportokban kell gondolkodnunk, hanem a teljes világban. Itt van például Kanada, vagy Új-Zéland. Tehát az elképzelés az az volt, hogy olyan javaslatot hozzunk létre, amely igazságos, most pedig már folynak a tárgyalások a tanács és a parlament között, és a bizottságon belül is. Ezek a viták nagyon fontosak lesznek, abból a szempontból is, amitől is említett. Ha visszatekintek, akkor azt láttam, hogy ezen kapcsolatok megléte nagyon fontos az európai kutatás szempontjából. Gondoljunk Svájcra, Izraelre vagy Norvégiára. Én értem az ön kérdését, hiszen jelenleg az intézmények között tárgyalunk és ismerik az én politikai nézetemet erről. Úgy gondolom, hogy a programnak nyitva kell állnia mindenki előtt, és kölcsönösnek kell lennie. Ha mi megnyitjuk a programunkat mások felé, akkor másoknak is nyitniuk kell felénk. Szerintem nagyon fair ez a javaslat azon országokkal szemben, akiket szeretnénk bevonni. Thank you. Is there any other question? Van-e más kérdés? Tessék. Marini vagyok, a Viaca Libera újságtól. A KKV-k nagyon fontosak az európai gazdaság számára. hogyan kívánják közelebb hozni a kutatást és fejlesztést ezen kis és középvállalkozásokhoz. I think uh, it's important to strengthen the, the small and medium size. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozásokat a kutatás és fejlesztés által is erősítsük, az innováció által is erősítsük. Erre kell felhasználni a következő költségvetést is, az ITRE megszavazta e- ezt. Más eszközöket is fel lehet használni. A Bázel 3-asból a KKV támogató eszközt. Ez a legfontosabb eszköz a kis- és középvállalkozások számára a finanszírozás szempontjából, az innováció és kutatás területén is. És nagyon fontos erősíteni a COSME eh, csomagot is, a kis és középvállalkozásokat nemzetközivé kell tenni. A következő évek nagyon fontosak lesznek. A Small Business Act-et is végre kell hajtanunk. Amikor biztos voltam, foglalkoztam ilyen kérdésekkel, jövőben is hasonló dolgokra kell koncentrálni. 24 millió KKV létezik Európában, meg kell védenünk a munkahelyeiket, Európában kell tudni működniük. Ezért kell utat nyitni a kkv számára is a kutatás és innováció területén, és az Európai Parlament ezt támogatni fogja. Nem tudom, hogy a biztos úr kíván hozzászólni. Nem csak szeretnék köszönetet mondani, és kiegészíteném azt, amit elmondott. Ön utalt az új Európai Innovációs Tanácsra, ez egy egyablakos megoldás, ahol lesznek olyan eszközök, amelyek fontosak a kis és középvállalkozások számára, nagyobb szabadságot adunk számukra, Az Európai Innovációs Tanács, amelyről beszélt Tajani úr is, ez lehetővé teszi azt, hogy támogatni tudjuk az innovátorokat, anélkül, hogy túlságosan sok kérdést tennénk fel, vagy túl nagy bürokráciát alkalmaznak. Nem azt mondjuk meg, hogy mit csináljanak, hanem inkább meghallgatjuk őket, és ez a javaslat része. Very well, thank you. Köszönöm. Utolsó kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. A plenárison azt mondta, hogy nagyon fontos az állampolgárokat összekötni az európai intézményekkel, és kiemelte azt is, hogy itt vannak az állampolgárok ma, és ez nagyon fontos. A kérdésem, mi van azokkal az állampolgárokkal, akik nem tudják megfizetni az utat, nem, nem tudnak itt ide eljönni, nincsenek eszközeik erre. Az én feladatom az az, hogy az európai állampolgároknak elmagyarázzam a munkámat. A választások előtt, a választási kampány során lesz egy stratégia, amelynek során elmagyarázzuk az Európai Parlament munkáját az állampolgárok számára. Van egy weboldal is, ahol információk vannak régiónként a munkánkról. Ez már tizedik vagy tizenkettedik találkozó az állampolgárokkal különböző témákról. Ma az innováció és a kutatás a téma. A múltban volt hasonló ilyen találkozó migráció, vagy Afrika, vagy a turizmus kérdésében nagyon sok hasonló ülés volt. Most pedig az európai választások előtt tájékoztatni kell az állampolgárokat arról, mennyire fontos elmenni szavazni, el kell magyarázni a munkánkat, és ez a célunk. Nem könnyű ez a feladat, másfajta nyelvezetet kell használnunk. Jobban kell használni a közösségi médiát, a Twittert, a Facebookot, az Instagramot. A fiatalokhoz is szólnunk kell, az új generációhoz. Mi is dolgozunk a közösségi médiában a, azon, hogy jobban kommunikáljunk. Köszönjük.